mondhatjuk, hogy objektív, jó célt szolgáló megállapodást kötöttünk, eh, amely megállapodás a régió helyzetét is tükrözi. Köszönöm szépen, Poramban úr, a vitát lezárom, és holnap 11 óra 30-kor szavazunk a két jelentésről. Most jönnek az egyperces felszólalások a 150-es cikk alapján. Először is Zaborszka asszony kap szót, tessék parancsoljon Zaborszka asszony. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Ma délután sokat beszéltünk az emberi jogokról, és ezzel kapcsolatban két pontról szeretnék beszélni. 2012. áprilisában az emberi jogokról beszélünk, de van egy kérdés, ami már nem aktuális. Megérteném ezt, hogyha diákok írták volna az emberi jogi jelentést. Ám nem értem, hogyha a tanács titkársága csupán 2011-ben publikálja ezt a jelentést, publikált ezt a jelentést, és mi csak ma vitázunk erről. Mi történik itt? A második kérdés pedig Fehér Oroszországra vonatkozik. A Lukasenko rezsim 2010 óta még súlyosabban ban kormányoz, még veszedelmesebben kormányoz, és azt remélem, hogy az idei jégkorong világbajnokságot nem Fehér Oroszországban tartják meg. A fehér orosz jégkorongozók persze megérdemelnék ezt a rendezvényt, de Lukasenko kihasználná. Köszönöm szépen. Köszönöm, Zaborszka asszony. Nos, Mirski kollega nincs itt, sajnos, ezért már is Bilbao Barandika a kollégának adom meg a szót. Tessék, parancsoljon. Öné lesz a szó. Köszönöm szépen. Április 26-án lesz az 50. évfordulója a gernikai bombázásnak. A spanyol forradalom alatt a náci erők a lakosság ellen támadtak a baszk nemzeti intézményeket is, és lakosokat is érintette ezt. Gernika ma már a béke szimbólumává vált a világban, az egész világon ismert Picasso képe, Picasso festménye. Ma a történészek a jobboldaliak, az extrém jobboldaliak tagadják a valóságot, és tagadják azt, hogy a franco büntetlenség nagyon fontos volt a átmeneti időszak szempontjából. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az 50. évforduló alkalmából igazságot kérjek az áldozatok számára. 50 éve elteltével fontos, hogy törleszük az adósságunkat a Franco diktatúra áldozataival szemben. Köszönöm Bilbao Barandika. Kollega Alfonzi úr sajnos nincs itt, tehát Migalski úr kapja meg a szót. Migalski úr, tessék. Köszönöm szépen. Zaborska asszonyhoz kapcsolódva mondom azt, hogy Lukácsenko diktatúrája Fehér Oroszországban mindenképpen kritizálandó. Az utóbbi két napban két politikai foglyot szabadítottak ki, ami jó lépés. Az Európai Unió is megmutatta, hogy egyértelműen elítéli és kritikusan fogadja a belarusz rendszert, ezek helyes lépések, de ne felejtsük el azt sem, hogy továbbra is börtönökben ülnek a politikai foglyok Belarusban. Az Európai Parlament, sőt, az egész Európai Unió azonban gyengének mutatkozik. Van, amikor két lépést teszünk előre, és hármat vissza. Maradjunk elkötelezettek, stabilak a lépéseinkben, mert erre van szükség a Fehérországgal szemben. Köszönjük szépen, míg úrnak, kiúrnak Morgántini képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az utóbbi hetekben több esemény történt, ezt csak furcsának nevezném bár nagyon súlyos, veszélyes dolgokról van szó. Olaszországból egy kutatónak nevez, magát kutatónak nevező csoport bejelentette, hogy újra akarja tárgyalni, és esetleg be akarja tiltani Dante isteni színjátékát, amit egyébként a világon mindenhol millió számra ismernek az emberek. Véleményük szerint ez a mű rasszista, rasszista iszlám tartalmakkal rendelkezik és politikailag nem korrekt. Bécsben egy szövetség javasolta, hogy bizonyos ételek nevét tiltsák be, például a cigánypecsenyét. Ezek az epizódusok egyébként nem elszigeteltek, hanem látszik, hogy milyen elvek terjednek Európában. A gyökereinket akarják bizonyos emberek megtagadni, Európa számára ez kockázatos. Hogyha ez a regiszter nem változik meg, akkor nem tudja megvédeni a múltját. Köszönjük Morganti képviselő. Most pedig Matthias kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elmúlt héten szavaztunk az utolsó szerződésről, a költségvetési szerződésről, és a kormánypártok támogató szavazata megjeleníti hogy elérte a csúcsát ez a vita. Egész egyszerűen már nem csak a tudósoknak lehet engedelmeskedni. Ne engedelmeskedjünk, ez egy nagyon veszedelmes dolog. Kampányokat indítottak a félrevezetésünkre, azért, hogy megszavazzuk ezt a szerződést. A parlament maga magát alázta meg, és szégyenben vagyunk, éppen ezért itt Portugália pénzével pocs- pocsékolva járunk el. Egy pucsot hajtottak végre, egész egyszerűen az állampolgárok kárára. Valószínűleg ez az utolsó alkalom, hogy ez megtörténhet, legalábbis remélem. Köszönöm szépen, Matthias kollega, most pedig Obermeyer kollega nem nincs itt, ezért Revellini kollega kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az olaszországi helyzet drámai. A részvételünk Európában válságossá vált. Az olasz dolgozók nem értik meg Európát amikor elvesztik a munkahelyüket, mert nagy cégek bezárnak nálunk azért, hogy más európai országban nyissanak, ahol alacsonyabb a munkaerő költsége. Nem értik meg Európát, hogyha az Európai Központi Bank elvileg a kis hiteleket támogatja, de gyakorlatilag csak a bankokat. Nem értik Európát, hogyha egy demokratikusan az olaszok által megválasztott kormányt leváltanak technokrata kormányra, mint a válsággal kapcsolatos egyetlen megoldást, e, ezt követően a kormány benzináremelést javasol. A horvát határon az olasz halászok olyan szabályokat kell, hogy betartsanak, amelyet jelenleg a horvátok nem kell és nem is tartanak be. Nem értik meg Európát hogyha a forrásainkat kihasználják olyan országok, amelyeknek semmi köze az öreg kontinenshez. nem is értik Európát, hogyha a határok nem úgy érvényesülnek, ahogy elképzelték, és az elnök elvette a szót. Jó. Köszönjük Revelini kollega, mondja az elnök félbeszakítva. Enciu kollega kap szót. Elnök úr, Az európai fogvatartó központok, a vélt központok Európa vonatkozásában is érdekesek, és a terrorizmus elleni harc nem lehet fontosabb, mint az emberi jogok védelme. A visszaéléseket mindenképpen el kell ítélni, de ne felejtsük el, hogy újra és újra bizonyítók nélkül kérnek számon országokat, például Romániát is kritizálták, anélkül, hogy bizonyítva lenne, újságcikkek jelentek meg arra, hogy Romániában is voltak CIA börtönök. Még egyszer hangsúlyozom, nincs bizonyíték az ilyen központok létezéséről, és arra szerettem volna utalni, hogy a CIA börtönök kapcsán persze nem minden megalapozatlan, a kritikai hangokat tekintve Romániát tekintve azonban nem voltak ilyen központok. Ennyi. Köszönöm szépen. NCO képviselőnek Bertekóp Gallagher következik. Úgy gondolom, hogy az adózási csomag ratifikálása az Írország és az övezeti válság megoldásának egyik eszköze lehet néhány év óta új szabályok álltak már eddig is föl, a pénzügyi szolgáltatások szabályozása megtörtént, most pedig új csomagot javasol az EU, ami még nagyobb stabilitást biztosít az övezetnek. Ha az euró nem elég stabil, akkor nagyon nehéz lesz a gazdasági felemelkedést ösztönözni. A pénzügyi stabilitás fogja megalapozni a megfelelő alapot ahhoz, hogy új munkahelyeket lehessen teremteni. Azok az országok, amelyek ratifikálják a megállapodást, az európai stabilizációs mechanizmushoz hozzá fognak férni. Írország számára ez különösen fontos, mert a nemzetközi pénzügyi piacra szeretnénk visszatérni. Azok, akik nem támogatják ezt a megállapodást, be kell, hogy bizonyítsák, hogy a nemzetközi pénzügyi piacon egyébként hogy juthatnánk eszközökhöz. Elvették a mikrofon Geleger képviselőtől, de folytatjuk is Tamáres képviselő a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szomorú helyzetre térek rá, a Guinea-Bissaui pucsra. Katonai helyzet egyszerűen elnyomorítja az embereket, és meg kell állapítanunk, hogy a Guinea bissau partvidékeket gyakorlatilag a drogkereskedők sajátották ki maguknak, akik tulajdonképpen büntetés nélkül cselekedhetnek. A kérdés az, hogy az EU mit tehet ebben a helyzetben. Gyakorlatilag megszűntek a kapcsolatok, a misszió guinea biszeóban megszüntette a tevékenységét, bár igyekezett javítani a helyzeten, úgyhogy az iroda bezárása mindenképpen hely, helytelen volt. Most még nehezebb a szituáció, pucsra került sor, aminek nagyon nagy kihatása lesz, hiszen a drogkereskedelem elharapozik. Nincs semmiféle stratégiánk az unió részéről, és csak azt tudom mondani, hogy bízni tudok, hogy megmaradnak jólétükben az emberek. Köszönjük szépen, Csárnecski képviselő. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Elnök úr! Hölgyeim és Uraim! Két évvel ezelőtt, már két éve, tehát két évvel ezelőtt történt, hogy egy lengyel repülőgép lezuhant. Mégpedig nem akármilyen repülő volt ez, hiszen ez a repülő szállította a lengyel elnököt, de nem csak a lengyel elnököt, hanem a lengyel védelmi erők főparancsnokát és számos embert. Két évig ez a lezuhant repülőgép Oroszországban volt már a roncs, nem akarta kiadni Oroszország a roncsokat, mi több a fekete dobozt sem voltak hajlandók átadni a lengyel hatóságoknak. Felfoghatatlan, hölgyeim és uraim, hogy a 21. században nem lehet eh, megtudni, hogy milyen okra vezethető vissza ez a tragikus katasztrófa. Remélem, hogy az Európai Unió segíti, hogy végrehajtsuk a, a feltárjuk az esetet. Köszönöm, Czarnecki úr, és most pedig Betán képviselő kapszót. Elnök úr, Londonban elvesztek munkahelyek, amelyeket könnyen meg lehetett volna tartani az EU szabályozás miatt csökkenteni kell a termelést bizonyos szektorokban, azért, mert az EU-nak kvótaszabályai vannak, és a cukrot nem lehet előállítani az EU-n belül, amire az EU-nak van szüksége. Pedig meg kéne, és így csak a világpiacon lehet beszerezni a szükséges termékeket. Írtam egy levelet az illetékes biztosnak, hogy vizsgálja ki a helyzeteket, és adjon megoldást a problémákra. Nem kaptam választ. Ezeket a munkahelyeket nem veszíthetjük el London egyik legszegényebb körzetében. Csolosz biztos úrat arra szeretném felszólítani, hogy minél előbb adjon megoldási javaslatot. Köszönöm, Betán képviselő. Most pedig Szentegárt kollega kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, az elnökhöz szólok. A 39 napja kezdte meg Abdulhad al-Kavaia Dán Bahreini állampolgár az elnyomás elleni éjségsztrájkot. Mit tett ő? a demokrácia és az emberi jogokért harcolt, de nem erőszakkal, hanem csak szavakkal, békés tüntetéssel. 96, 69 nap éjség sztrájk után a halál határán van ez a aktivista, az ő harca, mi harcunk kell, hogy legyen. Tehát felszólítom a ház elnökét, hogy sürgősségi indítványt nyújtsunk, indítsunk és forduljunk Bahreinhöz, Bahrein vezetéséhez, hiszen minden nap számít, holnap lehet, hogy már túl késő lesz. Köszönöm szépen Szondegárt kollega, most pedig Kelly kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy egy olyan kérdéssel foglalkozzam, amely sokunkat foglalkoztat. Um, egy ír állampolgárt meggyilkoltak három évvel ezelőtt. És úgy tűnik, hogy Michael Dwyer Bolíviában fegyvertelen volt, de mégis a bolív hatós, bolíviai hatóságok lelőtték, hátba lőtték, több golyót eresztettek testébe. A család felderítését kéri ennek az ügynek, de a bolíviai hatóságok ezt megakadályozzák. Múlt héten itt volt az ő testvére, és egy meghallgatást tartottunk, illetve szeretném tudni, hogy Eston asszony mit gondol erről az ügyről, de ennek ellenére egy nyílt nemzetközi módon kell feltárni ezt az ügyet, és tisztázni kell, hogy milyen módon léptek fel az ír állampolgár ellen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Kelly úr. Costello képviselő következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos jelentést kaptam a kábítószer elleni ö, csoport ö, vezetőjeként, Írországban nagyon sok lépést igyekeztünk tenni a drogkereskedelem ellen, és egyébként a segélyszolgálat számos ezres nagyságrendben kap megkeresést. A bizottságnak egy egész eurórára, Európára szóló stratégiát kellene kidolgozni, amely minden érintett fél számára kielegítő, és azt gondolom, hogy az Európai Uniós drogprevenciós program égiszálat ez megvalósítaló lenne, hiszen csak így jutunk transeurópai szinten is sikerre. Köszönjük szépen Costello asszonynak. Bárszász képviselő következik. Kedves kollégák! A nacionalizáció hosszú történetében új fejezetet írunk. Az EPF-ről szólnék, egy olajtársaságról. Argentina tudjuk, hogy a legfontosabb részesedéssel bír, több mint 50%-kal ebben a társaságban, miközben Spanyolország csak 6%-kal. Ez a jogállamiság ellen hat, és tulajdonképpen bizonytalanságot is teremt, gondolok itt a befektetőkre elsősorban. Az érintett rég, dél-amerikai régiók is nyilván fel kellene, hogy lépjenek ez ellen. És azt gondolom, hogy az európai beruházók argentinai beruházásait is újra kellene vizsgálnunk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen esetek ne történjenek meg. Köszönjük Tramóza Bászhez úr, mondja megszakítva az elnök, és most megadom Trisogélos kollégának a szót. Tessék, parancsoljon. Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Μία των Εξοπλισμών, θα πρέπει να δεχτούμε από τα λάθη τα οποία. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány hibát említeni arra vonatkozóan, amit Görögország 74 és 2011 között elkövetett. Hatalmas összegeket költött Görögország fegyverkezési programra. 2001 és 2011 között is ez érvényes a védelmi költségeit aztán csökkentenie kellett a válság hatására, de még így is az ötödik legnagyobb költekező Kína, Észak-Korea és hasonló országok után az egész világban. 2012-t írunk, és még mindig a német és francia fegyver exportőrök legnagyobb vevői vagyunk. Le kell vannunk a tanulságot az ilyen helyzetekből. Hatalmas profitot realizálnak az exportőrök, ugyanakkor a görög kormány tagjai is biztos, hogy előnyt élveztek a keres- fegyverkereskedelmből. Köszönöm szépen, Krizogéles kollégám. Most pedig Vosovic kollega kap szót, tessék parancsoljon, öné szó. przed chwilą zakończyliśmy debatę. köszönöm szépen a társulási az örmény és azerbajdzsáni társulási szerződésről való vitát lefolytattuk, de ne felejtsük el az iráni helyzetet sem. Szombaton Isztambulban tárgyalások történtek, és felsejlik a kompromisszumos megoldás regénye. Irán tovább akarja folytatni a tárgyalásokat másrészt. Az orosz hadsereg egyre inkább jobban megjelenik a Kaukázus térségében. Ezért meg kell akadályozni, hogy Irán tovább dúsítsa az uránt. Irán az uránt ugyanakkor meg kell akadályoznunk azt is, hogy Oroszország visszaéljen a helyzettel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vosovic kollega. Bratkovski kollega sajnos nem jött el, ezért Vattimó képviselő kapszót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezen a héten Washingtonban a civil társadalom és különböző párt képviselői az egész világról találkoznak Obama elnökkel, mert igazságot kérnek. 98-ban Floridában öt kubait letartóztattak, kémkedéssel vádolták meg őket az amerikai hatóságok, de soha semmit nem tudtak bizonyítani. Miami-ban volt az eljárás, és túlzott büntetést kaptak, mindez sérti az emberi jogokat, az ENSZ szabályokat. Az ENSZ semmit nem tett, minimális védelmet sem biztosított a kubaiak számára. Ugyanakkor az Amnesty International több alkalommal kritizálta az Egyesült Államokat, az, amilyen módon elbántak az őt fogvatartotta mindenféle emberi jogi szabály megszegésével. 14 év óta vannak börtönben, a csak Obama elnöktől függ az, hogy helyreállítsa és igazságot szolgáltasson ennek az öt kubainak. Ma kikapcsoltak a mikrofont, köszönjük Vattimó úr, és most Miranda képviselő kapszott. Tessék, parancsoljon. Obrigada, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A biológiai sokszínűség az Európai Unió egyik kötelezettsége. Ugyanakkor sajnos nem vagyunk mindig hatékonyak ezen a területen, például Galíciában 16 ezer hektár erdő égett le. Az erdőtüzek óriási ökológiai jelentőségű térségeket tettek földdel egyenlővé. A lángok most Európa egyik legnagyobb atlanti óceáni erdőségét pusztították el. Nézzék meg ezt a képét. Egyszerűen elszenesedett, elüszkösödött erdő, fatönköket láthatunk erdő helyett. Az európai szakpolitikákat úgy kell átalakítani, hogy az emberek ne hagyják el a vidéki térséget. A vidéki exoduszt meg kell akadályozni. Zöld földön akarunk élni, nem üszkök, csonkok között. Köszönöm szépen, Miranda úr. Meyer kollega nincs itt, ezért már is Canoni képviselőnek adom meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmet arra, ami hamarosan bekövetkezhet, az egyik legszebb olasz erdőben, Cancillóban, Veneto és Frioli között található ez az erdőség nagyon fontos természeti értékeket képvisel, és részese a, 2000, a Natura 2000 hálózatnak is ez az erdő. A Velencei Köztársaság is már ismerte ezt az erdőséget. Több száz évet követően szarvas vadászati lehetőséget megnyitottak Treviso Belluno, illetve a két tartomány vezetősége miatt, sőt a vemhes szarvas tehéneket is ki lehet lőni az az ürügy, hogy a túlnépesedés következett be, bár a WWF is ez ellen föllépett, és több szervezet is az Európai Uniónak jobban oda kell figyelnie arra, hogy a biodiversitást védő irányelveket az országok betartják, és szankcionálni kell az összes helyi adminisztrációt, amely megszegi ezeket az irányelveket. Köszönöm szépen, Canoni képviselő. Most pedig Cúber asszony kap szót, tessék parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. A portugál emberek gazdasági helyzete egyre csak súlyosbodik. Az életfeltételek romlanak, gyakran emberhez nem méltó feltételek között élnek az emberek. A trojka úgy gondolja, hogy jó úton jár Portugália, de kérdezem, milyen út ez? Egyre jobban eladósodik mindenki, az ország egyre függőbbé válik, 15 százalékos a munkanélküliség. 200 ezer munkahelyet veszítettünk el, és a lakosság egy negyede már a szegénység határán alatt él. Ez lenne a jó út. Portugáliában 7,3%-kal csökkent 2011-ben a fogyasztás, elvették a szabadsághoz való jogot, és um, mit mondjunk a közegészségügy um, és más szociális ellátó rendszerek privatizációjáról? A gyerekek például most már nem kapnak ingyenes uh, út, ét, étkezést. Ez lenne jó út. Köszönöm szépen, az utolsó felszólaló következik, meg is adom neki a szót. The Kremlin authorities are negotiating the Köszönöm, elnök 20 millió euró földterületet követelnek a kremli hatóságok Párizsi területen. Az orosz ortodox egyház vezetősége nem tudja elfogadni azt, hogy az Alexander Nevsky bazilika Párizsban nem tartozik hozzájuk. 200 templomról van szó összességében, és a jövőben 500 templomot kívánnak építeni a hatalmas tervek között. Úgy gondolom, hogy az egyház és az állam szétválasztása minden demokráciának a kulcsfontosságú eleme. A az ortodox templomokba látogatók vallását is persze tiszteletben kell tartani, ugyanakkor a Putyin rezsim ambivalens ezen a területen, és nem tartja tiszteletben ezeket az alapszabályokat. Köszönjük szépen, Ojuland asszony! A mai ülésünket ezzel lezárjuk. Holnap, április 18-án 9-14, majd 15-21 óráig lesz folytatás. Mindenki ismeri a napirendet, és egyébként a parlament